dear colleagues i think we start the meeting because the time is, is, moving. Uh, I kedves kollégák köszöntök mindenkit megy az idő úgyhogy haladjunk úgy, a szavazás előtt remélem még a többiek visszaérnek és a tízes napirendi ponttal ö, uh, fordtatjuk ami Marie-Thérèse Sánchez Schmidtnek a, a az, eh, a munka dokumentum a harmadik célkitűzésről a területi együttműködés előtt álló kívás határon átnyúló regióközt és transnacionális együttműködés jövőbeli menetrendje. És azzal kezdem, hogy megadom a szót Mari Tereznek, hogy el, előadja a mondandóját. Voilà. Euh, merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni a Regionális Fejlesztési Bizottságonak, hogy e, lehetővé tette azt, hogy a területi, európai területi együttműködéssel kapcsolatban tarthatunk egy eszmecserét. Bizonyára e, mindenkinek hasznos lesz ez a, e, az eszmecsere, és a gondolatainkat gazdagítja. Nos, szeretném Szanlorik professzorokat és Guillermo Ramirez professzorokat, hogy hozzájárulnak ehhez. A két meghívott a az Európai Területi Együttműködésnek a szakértei. Épp ezért szeretném bemutatni őket. Szallorik professzor úr, akit a bizor, régiók bizottságával már találkoztam, és az Európai Régiók Megfigyelő Központjának a professzora Genfben, olyan kutatásokat végzett, amely az Európa Tanács számára az európai régiókkal foglalkozik. Itt határon átnyúló dimenziókat is érintett. A határokon útnyúló együttműködésnek ezt a munkáját sok nyelvre lef, lefordították, és továbbra is, többször is kiadták. Ramirez professzor úr az Európai Határmenti Régiók Szövetségének főtit, főtitkára, és a határon átnyúl, határ régióknak a szövetségében dolgozik. Ez a legrégebbi régiók közötti együttműködési szövetség, és több mint száz tagja van. Van Nisterről kolléga 2004-szer 2009-ig tagja volt. Már volt egy korábbi eszmecsere Röviden emlékeztetni tenni, szeretnék az európai területi együttműködésre. Ez a kohéziós politikának a harmadik célterülete. A 2007-2013-as időszakra 2,5%-át kapták meg a költségvetésnek. És a az európai területeket segíti abban, hogy a közös célkitűzéseknek megfeleljenek. A területi együttműködés nagyon fontos, és fontos, hogy az, EU, hogy az európai állampolgárok kerüljenek ennek a középpontjába. Ugyanis konkrét eredményeket kell hozni az Erasmus programon belül a helyi választottakat kell képezni. A makrorégióknak a helye a hármas szélterületen továbbra is megvilágításra kell, hogy kerüljön. E, ugyanakkor a makroregionális együttműködést ösztönözni kell, de nem szabad rákényszeríteni az emberekre. Emberi módon kell e, hozzáállni azért, hogy mindegyik szereplő hasznot húzhasson belőle. A legutóbbi eszmecsere során az Európai Bizottság a kohéziós politikai ötödik jelentését is elkészítette, ez pedig jó alap a munkához ez a dokument, a dokumentum, a kohéziós politika és a 2020-as stratégia között szorosra fogja a kapcsolatot és a hangsúlyot az, hangsúlyt az eredményekre helyezi. A területi együttműködésnek a kérdése jelen van benne, még amellett is, hogy szerintem nagyobb figyelmet lehetett volna fordítani a határmenti együttműködésre. Ezen kívül az operatív programok szervezetére is hasznos tanácsokat ad. Ezek több régiót és határmenti régiókat vonnak be közös témakörökben. Az Európai Bizottság ezen kívül a makrorégiók számára egy megerősített együttműködést javasol, ugyanis ezek a különböző célkitézéseket kiszélesített területi bázisra helyezik. De ezt nem szabad a többi résznek a kárára tenni a miniszterek nem hivatalos talál, találkozáján, amelyek november 22 és 23-án történtek, konszenzust vont, konszenzus hozott létre a hármas célkitörözés célterület célkitűzéseit illetően, és ezek megörősítésének céljából. Mindenki világosan megfogalmazta az állásfoglalását, és ez lehetővé teszi, hogy a parlament is konstruktív e, javaslatokat tegyen. Köszönöm szépen, és most átadom a szót a meghívottaknak, akik talán új szempontokat is tudnak hozni ehhez a vitához. Köszönöm szépen, Sánchez Pisz asszony, és most szeretném megköszönni Martin Guillermo Ramirez-t, hogy szóljon hozzá. Hello? Yes. Eh, bien, hablaré en español, ya que me han dado esta posibilidad y no es muy frecuente que pueda hacerlo. No, spanyolul fogok beszélni. Uh, Megragadom az alkalmat, hogy uh, megköszönjem Mr. Sanchez Smithnek, de las regiones fronterizas. Eh, tehát a mi szövetségünk a határmenti régióknak az érdekeit képviseli, és természetesen stratégiai szövetségeseink is vannak számosan, és ezzel kapcsolatban persze azért az intézményekre nincsen olyan nagy befolyásunk, de azért a régiók bizottsága és az önök bizottsága is meg szokott hallgatni bennünket. A véleményünket elmondhatjuk tehát az intézmények felé is, de minden esetre mi a regionális politika nagy vonalaival teljesen egyetértünk, itt a szubszidiaritásról van szó, a regionális és helyi önkormányzatoknak az erőteljesebb bevonásával, hogy egy erősebb Európát tudjunk megteremteni ezek a célok. Jó, hát nyilván az elmélet az egyik dolog, és a gyakorlat a másik dolog, hiszen a politika, nyilván az állami pénzek, források felhasználására helyez nagy súlyt, és nyilván itt a helyi és regionális szintek nagyon nagy szerepet játszanak, és a regionális kohézió is rendkívül nagy szerepet játszik ezekben a szakpolitikákban. Nyilván nem tudok most minden részletére kiterjedően beszámolni a feladatainknak és tevékenységeinknek, de szeretném elmondani önöknek, hogy milyen problémákat látunk az európai szociális összetartás területén, illetve milyen problémákat látunk a jövővel kapcsolatban, és Marie Therese Sánchez mit benyújtott egy dossziét ezzel kapcsolatban, és még a régiók bizottságában is foglalkoznak ezzel a témával jelen pillanatban. Mi egy olyan szervezet vagyunk, akik európai fejjel gondolkozunk, és a határmenti régiók, foglalkozunk, amelyek nem annyira sűrűn lakottak, és egy dolog azonban közös ezek között, hogy kevés az infrastruktúra, és a fiatalok pedig elvándorolnak mert hiszen a fiatalok egy ilyen tipikus határmenti régióból elvándorolnak az Erasmus stipendiumokkal, illetve más dolgokkal, hogyha erre lehetőségük van, és mi pedig megpróbáljuk a saját régiónkat persze nagyon vonzóvá alakítani, annak érdekében, hogy megtarthassuk a fiatalokat. És természetesen, hogyha még a gazdaság, az ipar dinamikus képviselői is elhagynak bennünket, akkor pedig már nem marad semmi, amivel megtartsuk a lakosságunkat, és ezért is nagyon fontos az, hogy a határmenti régiókat önöknek is erőteljesebben figyelembe kell venni, amikor a stratégiai céljaikat rögzítik, hiszen a tagállamok között is nagyon fontos a határokon átnyúló együttműködés, ami már évtizedek óta támogatásra került, és volt az Interreg program, ami már majdnem 20 évvel ezelőtt kezdődött. Ez egy nagyon sikeres program volt, és kezdetben kisebb projekteket a peer-to-peer -peer elven folytattak, határmendi régiókból, és egyre több pénzt bocsátottak a program rendelkezésére egyéb más területekről is, e, és e, ugyanez nem egy hatalmas összeg, de a határmenti régiók számára ez egy jelentős összeg, hiszen ehhez még hozzájön a nemzeti kófinanszírozás is, és évekre lefektetett programokat dolgoznak fel, amik egyébként több éven ívelnek át, és több programot is magukban foglalnak. Az Interregnek az első fázisátlan valóban sikertörténetnek nevezhetem, és most próbálok koncentrálni a határon átívelő együttműködése, hiszen ezen a területen dolgozom. Az összes forrásnak az 50%-át ezen a területen adjuk ki, a transnacionális és interregionális együttműködést is megpróbáljuk megfelelő módon támogatni, hogy az ottaniak életminőségét növelni tudjuk, és most itt kimondottan határmenti régiókról beszélek, hiszen ők tartoznak a mi szervezetünkhöz. Én azt gondolom, hogy ezek e, védelemre szorulnak, és az európai intézményeknek védeniük kell ezeket a régiókat, hogy európai fejlődés e, folyhasson ott. Ezekben a határmenti régiókban egyébként már 50 éve zajlanak támogatott programok, tehát a legelső ilyen program már 50 évre tekinthet vissza. És azok, akik ezeken a határmenti régiókban laknak, akikre irányulnak ezek a programok, azok nagyon sokat tudnak ezekről a programokról, még akár többet is, mint azok, akik Párizsban vagy Berlinben laknak, és lehet, hogy ők annyira nem is vesznek tudomást erről az európai építő munkáról. Ezek a programok, amelyek itt Brüsszelből indulnak ki, ezeknek nagyon fontos, hogy aktív politikát támogassanak, az egészségügyi ellátás javítása is egy rendkívül fontos kérdés, és számos kihívást kell megoldanunk. Nagyon fontos az, hogy a polgárok a határmenti régiókban E, ezeken a problémás területeken jobb lehetőségeket kapjanak, és erre irányulnak ezek a programok. És én azt gondolom, hogy ezek valóban kísérleti laboratóriumai az európai szakpolitikáknak, ahol nagyon jól ki lehet próbálni ezeket a politikákat, és az elmúlt évek során a local governments és a helyi governments egyre inkább középpontba került. És ezt valóban ki, ki lehet kísérletezni az európai határmenti területeken, és ez már majd, hogy nem 50 éve zajlik, és ezeket egyébként objektív vizsgálatnak is alá vetették, és az eredmények nagyon pozitívnak mondhatóak, és valamennyi európai határ területen hatalmas tapasztalati kincset sikerült szerezni, és sikerült a szociális kohéziót növelni az európai forrásokból, de még nagyon fontos, hogy még ennél is több partnert kell bevonnunk annak érdekében, hogy itt még erőteljesebb lehessen az európai oldalt kidolgozni. Egy olyan jogi eszköz mellett döntöttünk, amely az európai közösség terén első körben került alkalmazásra, itt, itt egy A, IFET nevű programról van szó, spanyol rövidítése, és már korábban is sor került határon átnyúló együttműködésre Európában más eredményeket is, nagyon kielégítő eredményeket sikerült elérni ezekkel a programokkal. Az EVTC európai együttműködési program pedig rendkívül sikeresnek bizonyult. Nagyon különböző adminisztratív és jogi rendszerek, és nagyon sok megközelítési forma létezik ezen a területen, ez országonként eltérő, és ezért is nagyon fontos, hogy egy közjogi eszköz álljon egységesen rendelkezésünkre, hogy tudjunk harmonizálni ezen a területen is. Ha megengedik, akkor szeretnék a makrorégiókra is kitérni, ez egy új megközelítés, amely nemrég alakult ki. Az EU régiók együtt dolgoztak korábban, ezekből lettek a szövetségek, és most már makrorégiókról beszélünk az elmúlt időszaktól, és ez már egy ultramodern modellnek számít, tehát ezekben a makrorégiókban egyesülnek a régiók, mert abban reménykednek, hogy így több pénzforrás tudnak maguk számára generálni, de hát ez persze nem azt jelenti, hogy automatikusan, hogy több pénzthez juthatnak. Nagyon fontos, hogy a résztvevők először tartalmi pontokat tudjanak kifejleszteni, és majd erre sikerül egy struktúrát kialakítani, majd forrásokhoz jutni. Ez a makró szó, ez most olyan divatossá vált, de hát azért nagyon kell figyelni arra, hogy itt nehogy valahogy azt gondoljuk, hogy ez automatikusan segít, ez csak a látszat. Tehát a régiók egyébként nagyon jók arra, hogy érdekhálózatokat sikerüljön szőni. Egyébként az első ilyen makrorégió a balti tengeri tartományban, régióban alakult ki, hiszen ott kézenfekvő a kisebb államok megléte miatt. Ez egy nagyon nagy kihívás egyébként, és de ott kézenfekvő volt, hogy egy régiót akartak kialakítani. Ez egy transnacionális együttműködésnek is tekinthető, és nyilván egy ilyen összefüggésben a makrorégió gondolata is segít és persze most azért nem kell megpróbálni minden erővel makrorégiókat teremteni. Egyébként már hallottuk azt is, hogy a Duna területén lévő régiók is makrorégiónak számolnak, de azért vigyázzunk ennek a fogalomnak a, az alkalmazásával, hiszen ö, egy további pont, amit még meg szeretnék említeni, ezek a határon átnyúló együttműködés struktúrái. Nagyon sokat szoktunk erről beszélni, de az illetékességekről nem olyan sok hangzik el administratív szinten, tehát az állami szint alatt az önkormányzatok, az autonóm önkormányzatok felelősek, és nagyon fontos, hogy a feladatokat osszuk el, és ne a kompetenciákat, az illetékességeket próbáljuk delegálni, hiszen azt mondhatjuk, hogy a határmenti tartományokban élők erről többet tudnak, és hiszen ő nekik több résztvevőt kell tudniuk összehozni egy asztalhoz, annak érdekében, hogy ezeket a stratégiákat a gyakorlatba át tudják ültetni. Tehát nagyon fontos az is, hogy a tagállamok is betöltsék a szerepüket. A szubszidiaritás nem csak az európai intézményeknek és az európai régióknak és önkormányzatoknak fontos, hanem a tagállamok számszögéből is rendkívül fontos. Mi Spanyolországban azt szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag a tagállam az, aki mindent, az teljes dolgot a kezében tartja, és megszabhatja, hogy mi merre menjen. Tehát nagyon fontos az, hogy a különböző politikai és adminisztratív szinteken, önkormányzati szinteken egy valóban jó hálózatot hozzunk létre. És hát nyilván ez egy szép gondolat, ami szépen hangzik, hogyha ezt olvassuk valahol, de nagyon fontos, hogy ez a gyakorlatban is megvalósuljon, hiszen a polgárok azok, akik a célcsoportjai ennek a programnak, és e, itt azt mondhatjuk, hogy majdnem 6000 euró is lehet az a volumen, ami itt egy e, célszemély e, felé irányulhat. És nagyon fontos az, hogy munkahelyeket kell teremteni, egészségügyi ellátást kell jobb egyelőbb kezelést kell a polgárunk számára itt biztosítani, és nagyon fontos, hogy akár nyelvi ismereteket is szerezhessenek, a szomszédos ország nyelvét megtanulhassák, és így sokkal jobb hozzáférésük legyen a munkaerőpiachoz. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a határmenti területeken van egy olyan trend, hogy ilyen hatalmas nagy flagship projektekben, hatalmas projektekben gondolkozzunk, de ez azt a veszélyt hordozza, hogy ezek a kis projektek, amik végső soron közelebb állnak a polgárainkhoz, elhanyagolásra kerülnek. És most még talán vessünk egy pillantást az Európai Unió külső határaira is, hiszen itt a transnacionális együttműködés az EU határain túl is túlnyúlóan is fontos, vannak persze nehézségek, de már sok tapasztalatot sikerült szereznünk az elmúlt évtizedek során a határon átnyúló területeken, és azt gondoljuk, hogy az EU új tagállamai már korábban is ápoltak a saját szomszédaikkal határon átnyúló szomszédi kapcsolatokat, és nagyszerű sikereket is értek el, ezeket lehetne jó példaként alkalmazni a továbbiakban a polgáraink szorosabb bevonására és a mi szövetségünkben is nagyon fontos, hogy nem csak EU tagállamokat lehet bevonni ebbe a munkába, és hogyha legalább két EU állam részt vesz egy ilyen csoportosulásban, akkor bevonható ebbe más állam is és ez nagyon fontos kérdés, és nagyon örülök annak, hogy ezt a témát itt ma megbeszélhetjük, és Marie-Therese Sánchez Schmidt magáévá tette ezt a munkát, és, és nagyon sokat gondolkozott azon, hogy hogyan lehet ezt a ezeket az igyekezeteket még jobban e, alakítani a jövőben. Nagyon sok szemszöget már eddig is figyelembe vettek, ezért nagyon is köszönetet szeretnék mondani önöknek, az Európai Parlament képviselőinek is, hogy érdeklődést mutattak a munkánk iránt, és hogy az interregionális együttműködés jövőjében is hisznek, és hogy az önkormányzatok szövetségének a képviselőit is újra és újra meghívják ide magukhoz, és így mi is közelebb érezhetjük magunkat Európához. Professzor. Köszönöm szépen. Most pedig Sár professzort kérem fel, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindig megtiszteltetés és öröm számomra, hogy európai képviselők előtt szólha, szólalhassak fel. Sanchez Schmidt asszony kért meg arra, hogy itt megjelenjek. Ő mindig dinamizmust mutatott eh, abban, hogy Európa múltját és jelenjét, és nem csak ezt a kettőt, hanem a jövőjét is megjelenítse. És önt is hallottam, elnök asszony, a regionális politikáról beszélni különböző európai országokban. És mindig a, kohézi, a ter, területi kohéziónak az üzenetét hordozta. Nos, gyorsan, néhány percben Szeretném e, megpróbálni összefoglalni mindazt, amit e, a határokon átnyúló együttműködésről tudok. És, és itt csatlakozni Guillermo Ramirez kollégához, aki most az Európai Határmenti Régiók Szövetségének főtitkára a a német és francia beszélő közösségnek az elnöke, eh, Lambert úr, és eh, Van Nisztelrúr urak is eh, ennek a régiónak aktív tagjai. Nos, miért érdekel engem ez a határmenti együttműködés? A személyes életemről szólok majd, de diszkréten. Nagyapám flamand volt, tehát belga flamand, és a határ mentén dolgozott Kurtréban, Kortreken németül, és textilgyárban dolgozott. És Svájcba, Wallisba ment, és mindezekkel a hátrányokkal indultam, mint határmenti lakós. Tehát szeretném önöknek gyorsan bemutatni ennek a határmenti együttműködésnek a fő pontjait. Ebből mutatkozik meg a jövő. Ugyanis azt hiszem, hogy mindannyiunknak meg meggyőződése, hogy a határmenti régiek talán jobban is, mint mások, a történelemhez csatlakoznak, a múlt, a jelen és a jövő történelméhez, mindezt Európa határain belül. Hogyha nem figyelünk ezekre a határmenti régiókra, amelyek az európai integrációnak szerves részei, világosá válik, hogy elpasszolunk egy olyan lehetőséget, hogy megerősítsük az európai gyökereket. Tehát szeretnék a dialektikáról beszélni. Az európai képviselők tudnak ezzel a dialektiákával először is foglalkozni. Ugyanis itt mikrointegráció történik eh, a határmenti eh, régiókban. Mert az Európai Unió eh, legfontosabb célkitűzését, a makrointegrációt kell, hogy megvalósítsák. Tehát valóban minden szinten makrointegrációval van szó, és itt egy megosztott közös illetékességek vannak. Tehát Miért beszélek itt mikro és makro integrációról? Erre megpróbálok majd példákat felhozni. Ugyanis itt vannak olyan élet, foglalkoztatottság, tanulás, egészség, kulturális, szabadidős, stb. medencék, amelyek az ott lakó embereket szolgálják. Én írtam egy dolgozatot 1978-ban eh, a határment dolgozó, vagy a határokon átnyúló munkát vállaló eh, eh, emberekről is. Sanchez Miss asszony is beszélt a törésekről. Tehát hogy lehet a törésről tehát a szétvágásról egy összevarásra áttenni, tehát hogy összefogni ezeket, újra egyesíteni ezeket a határmenti régiókat. Tehát erről beszélek, ezért említem a dialektikát. A határmenti régióban tapasztaltak számomra mind a múltat, mind a jelent, mind a jövőt érintik, és ezeket tiszteletben kell tartani egész Európában. Nem csak a 27 európai tagállamban, hanem az Európa Tanácsnak és a 47 tagjának. A dolgozatomat azt hiszem, hogy kiosztották, és szeretném, hogyha ez a határmenti e, együttműködés nem csak a múltat a jelent, hanem a jövőt is érinteni. E, fontos itt, hogy kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, és és értékeljük a szomszédokat, e, az intézményeiket, a, a működési módjukat, a, szerv, a területi szervezetüket. És remélem, hogy mindenkinek a meggyőződése, hogy a négy nagy politikai rendszer Európában mind demokratikus rendszer. De azt mondják sokan, hogy túl sok centralizáció vagy más, az korlátozza ezt a demokráciát, de szerintem ezek a rendszerek mind demokratikusak ettől függetlenül, és a működési módjuk, a területi elrendezésük, stb. az különböző lehet, de azért vannak ezen eh, rendszerek között eh, átjárók. Tehát mindegy, hogy most centralizált, eh, nem centralizált, regionalizált, nem regionalizált, föderalista vagy nem. A lényeg az, hogy ezeknek a rendszereknek együtt, kül, együtt kell men, működniük azért, hogy átjárhatók lehessenek tehát hogy a határok azok ne legyenek merevek, és tudjanak válaszokat adni a problémákra. Második megalap, megállapításon, és 2006. július 5-én elfogadták az EGTC-t, tehát a területi együttműködési csoportosulásoknak a gondolatát Európában, és ez e, e, ezen intézményeknek e, a tevékenysége, amely ezek az intézmények azok jogi személyiségi státusszal rendelkeznek, hozzájárultak ennek a problémának a megoldásához. Harmadik megalapítás, amely mindegyik európai határmenti régióra vonatkozik, ez pedig, hogy a fenntartható érdek de tulajdonképpen minden fenntartható, persze lehet, hogy nem annyira gondolja minden, eh, mindenki, eh, de ehhez fontos, hogy a megválasztottak politikai akarata a határmenti régióban eh, a, még a változásokkal szemben is, tehát a politikai változásokkal szemben is megmaradjon. E, ugyanis néha tapasztaltam, hogy a határmenti együttműködés az hanyatlik, amikor másfajta politikai rendszer e, jön létre nagyon fontos, hogy mind a magán, mind a e, közéleti személyiségük ebben együttműködjenek. Egy másik megállapításom Ez pedig a probléma, ez pedig a pénz problémája. Ugyanis kevés határmenti régióknak van elegendő összeg, vagy áll rendelkező elegendő összeg rendelkezésére. 91 óta mostanáig, és remélem, hogy meg több éven át európai választ adtunk azokra a konkrét problémákra, amelyek a határmenti régiókban jelentkeznek. Itt lehet a következtetés is, hogy minden határmenti régiónak megvan a sajátossága. Tehát egy határmenti együttműködésnek a költségvetését megfelelő módon kell kezelni. Hatodik megjegyzésem, és ezt lehet, hogy ezt mindegyik határmenti régióban alkalmazni lehetne, hiszen egy harmada az európai képviselőknek határmenti régiókból származik, és pedig, hogy ezekben a régiókban gazdasági egyensúly hi- hiány van amelyek a lakhatásban, a munkahelyekben, a közlekedésben és a digitális társadalomban jelentkezik a digitális társadalom újabb egyensúlyhiányokat hoz létre. Ezért javaslom Sánchez Schmidt asszony követve, és más európai képviselőket követve, hogy nagyon fontosok a határmenti pólusok, amelyeknek egy különleges státusza van, mind jogi, mind gazdasági, mind pénzügyi, mind adó, mind szociális szempontból. Lehet, hogy ez okozhat problémákat, ugyanis adó szempontjából az országoknak az egyhangú döntésére van szükség, és lehet, hogy szociális szempontból is. De itt a harmonizáció, az integráció fontos, és a határmenti régiókban elért konvergencia lehet, hogy lenne a megoldás, és talán az európai irányelveknek a puhítására lenne szükség, tehát a közösségi jogszabályoknak a puhítására, amely lehetővé tenné, hogy jobban fejledjenek az európai határmenti régiók, ahol felmerülnek a szomszédsági problémák is. Nos, az utolsó megállapításon, hogy beszélünk a gazdasági, szociális, pénzügyi, környezetvédelmi egyensúlyhiányról, és én azt állapítottam meg, hogy vannak mentális és kulturális határok is. És azt hiszem, hogy sok e, irányelvben ezt elfelejtették, hiszen az összes határmenti régió e, e, mentális határokat is jelentenek, ami azt jelenti, hogy a szomszédok, akik lehet, hogy nyelvileg is különböznek tőlünk, problémákat jelentenek, és ezért azt kívánom, hogy hogy egy határokon átnyúló identitást és kultúrát tudjunk létrehozni. Persze ez nem teszi lehetetlenné a regionális vagy helyi intézményeket, de mindennek a szinergiát kell mutatnia azért, hogy válaszokat adjunk a kihívásokra. Zárásként beszélek a mikro és a makro integrációról, és ennek a dialektikájáról önök képviselők nem csak Európában, hanem az önök régióiban is tartományaiban, különböző közigazgatási egységekben azra kell, hogy figyeljenek, hogy ezen a dialektikán hogy lehet túllépni azokon a területeken, amelyeket említettem azért, hogy a határmenti régióknak a, a sajátos kihívásaira választ adhassanak. Tehát fontos, hogy bizonyos modeleken, kulturális modeleken túllépünk, amely fékezi ezt a határokon átnyúló együttműködést és az európai konstrukcióban ezek a határmenti régiók kikerülhetetlenek. Én gyorsan csak felsorolnám példaként a lehetőségeket, például a kórházak, a vizek, felszíni vizek, a diplomák egyenlő értékűsége, a, e, az autók rendszámtáblái, vállalati autóké, a határmenti e, rendőrség, a kábítószer problémája, a szállító jegyzékek, e, a különböző administratív nehézségek könnyítése, akkor a, az állatállománynak a határon áthajtása vagy szállítása néha ez száz kilométereket is jelent. Aztán a az adószabályok, a társadalombiztosítási járulékok fizetése, a kulturális útlevél, hogyha Eh, hogyha egy kilométert kell az embernek megtenni, nagyon sokszor akár ezer kilométert is jelenthet, eh, amikor pedig csak egy múzeumba akar belépni. Nos, tehát látjuk, eh, hogy sok-sok-sok dolog van, olyan kérdések, amelyekre már próbáltam válaszokat keresni, de azt hiszem, hogy nagyon fontos, a legfontosabb, hogy a határmenti régiók, ahol önök közül is sokan megválasztott képviselők, elérjék ezt a mikrointegrációt, és ezzel elérik az európai egységet. És ebben én hiszek, és remélem, hogy rövid távon meg tudjuk valósítani. És előadásom végén felvetem a kérdést, hogy miért ne tudnunk a határmenti közösségeket, el, területi közösségeket elképzelni a jövőben és hogy miért ne lehessenek határmenti eh, megválasztott képviselők is. És befejezésként eh, annyit mondanék, hogy a határmenti területek azok a katalizátorai az európai integrációnak. Köszönöm szépen, köszönöm Sánchez Schmidt asszonynak és a bizottságnak, hogy meghallgatott. Köszönöm szépen. És akkor most kezdjük el a vitát. Azt gondolom, hogy sok nagyon fontos kérdés vetődött itt fel mindkét vendégelőadónk beszámolójában, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy szavazni fogunk erről a jelentésről, de csak márciusban, és a plenáris elé csak május-júniusban kerül. Tehát ez a jelenlegi jelentéssel kapcsolatban az, ez az utolsó esélyünk arra, hogy befolyásoljuk a területi együttműködés ehm, se kapcsolatos munka irányát az Európai eh, Bizottságban a törvényhozás hátterében tükrében, amit ugye jövő évben fogunk látni itt nem csak a, az általános fontosságát szeretném kiemelni a határon átnyúló, hanem és transnacionális és régió közötti együttműködésnek. Ez a jelentés konkrét kéréssel fordul az Európai Bizottsághoz, hogy a parlament hol szeretné a területi együttműködést látni, hogy mer, milyen irányba mozduljon el. Éppen ezért arra biztatok mint mindenkit, hogy dolgozzunk összeszorosan Madame Sánchez Schmiddel, hogy tényleg egy jó teljes körű jelentés legyen, hiszen ezzel befolyásolhatjuk a, azt az irányt, amiben a területi együttműködés megy, és most Madame manescu adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az előadónak ezt az anyagot. Szeretném megköszönni a meghívott előadóknak, hogy megosztották velünk azokat a néhány problémát azok közül, amelyekkel a régiók küzdenek. Úgy általában ismerjük ezeket a problémákat, és megpróbálunk ezekre megoldásokat találni. Hogyha a jövőre gondolunk, a transnacionális és interregionális együttműködés területén, ahhoz ugye, hogy ez a jövőben sikeres legyen, akkor el kell látni az érintett önkormányzatokat és szervek, helyi szerveket a megfelelő inf- intézmény infrastruktúrával. Na most ez nyilván terhet ró a programokra, legalábbis tagállami szinten. Nagyobb prioritást kell biztosítani az interregionális együttműködésnek 2013 után is, főleg a 2020-as stratégia fényében. Ez a vita területi irányításról is szól, és úgy gondolom, hogy ezen célok elérése előfeltétele annak, hogy területi kohéziót tudjuk erősíteni. Úgy gondolom, hogy a határon átnyúló területeknek olyan transnacionális és interregionális um, potenciálja van, amit még, még nem, alka, nem aknáztunk ki teljesen. Annak érdekében, hogy konszolidálni tudjuk, és hatékonyabbá tudjuk tenni a kohéziós politikákat, erősíteni kell az interregionális együttműködést tapasztalatcserével ezen a téren. Úgy gondolom, hogy a területi együttműködésnek sokkal nyitottabbnak kell lenni a magánszektor szereplői előtt. Az innováció nem lehet igazán fenntartható, ha akkor, hogyha nem bátorítjuk a fejlesztési központokat arra, hogy a területi együttműködésben részt vegyenek. Ezért nagyon fontos, hogy a magán szektor szereplőit is teljes jogú tagként vonjuk be ezekbe a projektekbe. Örülök, hogy az előadó említette az területi együttműködési csoportosulást, ami elősegíti ezt a fajta együttműködést, és ami én úgy gondolom sokkal többször kellene használni a tagállamoknak, főleg a határon átnyúló irányítási rendszerek felállítása tekintetében, amelyek regionális együttműködést segíthetik meg kellene, fel kellene hívnunk a tagállamokat, akik még nem tettek így, hogy fogadjanak el, fogadjanak el megfelelő intézkedéseket, hogy ilyen csoportosításokat, csoportosulásokat létrehozzanak a, a területi együttműködés terén. A saját kezdeményezésű jelentésemben arra bátorítottam a bizottságot, hogy tegyen így. Ami a területi együttműködési programokat illeti, hiányzik a nemzeti szintű politikai elkötelezettség és limitált integráció, limitált az integrációt szintje, ahol az er- területi együttműködés megjelenik a, a helyi területfejlesztési programokban. A határozathozatalba pedig e, eléggé hiányos a helyi önkormányzatok bevonása, és ez egy olyan probléma, amivel foglalkoznunk kell. Végül, de nem utolsó sorban szeretném támogatásomról biztosítani azt a lehetőséget, hogy a, az Erasmus kísérleti programokat ba bevonjuk a helyi önkormányzatokat a transnacionális és határon átnyúló együttműködés keretében. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok a, a jelentés sikeréhez. Lember következik. Ehm, Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a, ezt a munkát, amit előttünk találunk. E, egészen széles körű, de és amellett, hogy itt alapvető kérdésekkel foglalkozik a, a, a dokumentum, erre majd később visszatérhetünk. De ha már itt vannak a szakértőink, szeretnék néhány kérdést feltenni. Természetesen ö, támogatják a határon átnyúló együttműködést, de milyen konkrét ö, pontok vannak, amin áll vagy bukik ez a dolog, hogy, hogy mit kell nekem módosítani politikailag ahhoz, hogy ez működni tudjon. Aztán a határok, amelyek ma fennállnak a ugye Ugye itt az a szabály szerint 105 km lehet az a határ, a, amin, e, kere, amin lehet együttműködni. Nem lehetnénk itt kicsit rugalmasabbak? Van egy másik kérdésem is. Például a kokáért a társfinanszírozás kérdése bizonyos országoknak nem kell inkább a régióból vagy az új régióból ö, származni? Nem kellene több, nagyobb részt vállalni a társfinanszírozásból? Én sok mindent hallottam, de a, nem nagyon hallottam sok lelkendezést az, az Európa 2020-tal kapcsolatban. Ö, és hogyan gondolkodnak erről? Hallottam már többször, hogy kiemelt projektekről beszélünk, de emögött több is áll. Az eddigi alkalmazkodás, ugye a 2007-2013-as keretben az országok kivették a részüket, és ezt nem tovább kéne darabolni, ha, hogy minél több projektet tudjunk támogatni, hanem ezt koncentrálni kellene, hiszen gazdaságilag is ez így lenne értelmesebb. Tehát kérdés az, hogy ugye ebbe az irányba mozdulunk el tovább. Inkább egy megjegyzés, kevésbé, mint kérdés. A külső határokkal kapcsolatban a jelentésben nem derül ki egészen világosan. Hall, hallottunk már külön kérdéseket arra vonatkozóan, a, a szomszédsági projektekkel kapcsolatban, hogy eseket 2011 során a bizottságban is terítékre lehetne venni, valamint itt a szakbizottságban. Itt a szomszédsági politikával kapcsolatban nekem komoly aggodalmaim vannak, hogy ez hogy fog kinézni a külső határokkal kapcsolatban. Nekem az a benyomásom, hogy a belső határok mentén élő embereknek sokkal jobb helyzetük van, mint akik a külső határok mennek, élnek nem kellene inkább azt mondani, hogy itt az egyes tagállamokra bízzuk ezeket a feladatokat, akkor, amikor külső határok? Úgyhogy akkor ezek lennének a konkrét kérdéseim, de ettől eltekintve úgy gondolom, hogy, hogy ez a munkadokumentum, aztán a végleges dokumentum is lesz, és köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnökasszony, köszönöm szépen marie Sáncheznek ezt a nagyszerű munkadokumentumot és ezt a nagyszerű vitát, amit ez gerjesztett itt a munkacsoportban, és azt hiszem, hogy nagyon sok olyan kérdés, ami releváns a határon menti területekre már megemlítésre került, és még köszönetet szeretnék mondani az előadóknak is, akik egy másik szemszögből is megvizsgálták, megmutatták nekünk, hogy milyen munka zajlik ezekben a régiókban. Köszönöm Ramirez úrnak külön, is a az elmondottakat, és egyébként valóban a szkepszis, amit elmondott, ez az én szívemből is szól, tehát én azt hiszem, hogy valóban ezek a makró területeken folyó munka, ennek az kell lennie, azt kell tartalmaznia, amit a régiókban, a határmenti régiókban el kell végezni, és nem szabad, hogy az egyes tagállamok közötti munkát mi egy helyettesítő dolognak tekintsünk, hiszen ez nem helyettesítheti a határmenti régiókban folyó munkát. És nagyon fontos az, hogy mindig a konkrét problémákkal kell intenzíven foglalkozni itt az adott határmenti régiókban, és a kérdés az az, hogy ezek a tartalmi pontok, ezek hogyan kerülnek felderítésre, és az Interreg négy keretében például hogyan kerülnek be ezek a problémák és konkrétan kezelésre. Mi Áhenből jövök, ez az egyik legrégebbi program, amely nálunk zajlik, nagyon jó kooperációink vannak határon átnyúlóan, de mégis folyamatosan az operációs programok beindítását mindig megakadályozzák a konkrét nemzeti szabályok, és nagyon-nagyon nagy akadályokat kellett elhárítani, míg egyáltalán el tudtuk kezdeni az operatív munkát. És ezeket a gyakorlati tapasztalatokat nagyon fontos lenne, hogy rendelkezésre bocsássuk a következő szubvenciós időszakra annak érdekébe, hogy sikerüljön olyan forgatókönyveket kialakítani, amelyek segítenek a különböző nemzeti ellenőrzési mechanizmusok ellenére ezt a munkát egységesen lebonyolítani. Nem szabad elfelejtenünk az, hogy ugyan a határok eltűntek sok régióban, de ennek ellenére vannak olyan területek, ahol ezek ugyanolyan erőteljesen megmutatkoznak a kihívásokban továbbra is, és már elhangzott például az, hogy határon átnyúló személyforgalom, az egészségügyi szolgáltatások, amelyek szintén, vagy katasztrófa védelem, tűzelhárítás például. Most csak mondok egy példát, például a határ másik oldalán lévő három kilométerre lévő tűzoltó állomás például miért ne oldhatná a tüzet a határ másik oldalán lévő parasz, gazda, gazdaságban, hogyha ott ilyesmi kitör. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy az Interreg programokban nagyon sok olyan kooperációt kell támogatnunk határon átnyúlóan is, amelyek a kohéziós politika kérdéseit is feszegetik, ezeken is el kellene gondolkozni, más területeket kellene a, ezekre a projektekre juttatni, hogy cél egy első számú cél területnek számíthassanak például ilyen támogatások területén. Én mondjuk például a Ravel útvonalnak például a ki jelölésével kapcsolatban is említeném a nehézségeket, mert hiszen rendkívül nehéz például ezt a projektet megvalósítani, mert több határ, ország határon is át megy, és e, már gyakorlatilag eltelt jó néhány év, mire például ebben a projektben sikerült előrelépni, és ezért nagyon fontos lenne, hogyha az interreg források területén sikerülne az interregionális együttműködés eszközeivel megkönnyíteni ezeket a dolgokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Erika a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevének ezt a kiváló munkát. Ez a téma nagyon is fontos, ahogy a kollégák is mondták. És ez az eszmecsere is jelentős. A megjegyzésében a külső határokról szeretnék beszélni, és Van Listerről korékához csatlakoznék, amikor azt mondta, hogy ehhez a témához ragaszkodni kell, ugyanis vannak még problémák, amikor a külső a programokban a külső határokról beszélök. Én Oroszországgal kapcsolatos határnál érzem, és tudom, hogy itt bizony valóban problémák vannak, nem működnek megfelelően a, a határok. Vannak még olyan programrészletek, amelyek nem működtek elég jól, és mivel eh, Oroszországot fejlődő országnak tekintik, eh, aztán felmerült a kérdés, hogy ez az eszköz a kohéziós politika alatt kell, hogy szerepeljen. Én szeretném ezt a vitát folytatni a bizottsággal, ugyanis a kohéziós politikában lehetne sokkal funkcionálisabbá tenni a problémákat, például az oroszoksággal való programban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék az EU külső határairól beszélni, és de először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Egyet értek Van Nistelrooy újral, hogy nem eleget szóltunk még a külső határokról úgy tűnik, hogy maga a téma és csak mellékesen említett, mivel ö, ö, van egy külső határunk Ukrajnával, az együttműködés egészen más, mint a régi Európában. Vannak különbségek, amelyeknek az oka az új 12 tagállamnak a rövidebb idejű tapasztalata. És a határmenti területek együttműködése néha szinte lehetetlen. És a korábbi megállapítását újra elővenném, és vitatkoznék talán vele, hogy a fiatalok kiáramlását a külső EU határok mentén tapasztaljuk elsősorban. Például a kórházaknak a felhasználása, amely az egyik említett példa volt. Ukrajnában ugyanakkor egészen más rendszerek vannak, egészen más törvények. Az ukrajnaiak számára ez csodálatos megoldás lenne, de számunkra nagyon nehéz lenne ennek az ilyenfajta megoldásnak a költségeit viselni. Tehát a javaslatom az, hogy talán alaposabban el kellene gondolkodni azokról a kérdésekről, amely az EU külső határmenti régióit illetik, ugyanis ezek egészen más képet mutatnak. És lehet, hogy amit más határmenti régiókra javasolnak, az a külső határokon nem megvalódható megvalósítható. Kedves kollégák, más jelentkező nincsen, e, e, így én szeretnék hozzászólni, hiszen, mint mondtam, ez egy nagyon fontos jelentés, és ezért nagyon fontos, hogy a jövőbeli politikával kapcsolatban e, a meglátásainkat ismertessük. Tehát az első kohéziós jelentés után láthatjuk, hogy a 2013-as év utáni politika elsősorban a hatékonyságra fogja helyezni a hangsúlyt, és a tagállamok és a bizottság közötti kondicionalitás nagyon fontos, és a határokon átnyúló együttműködés valóban hatékony kell, hogy legyen azért, hogy az európai pénzeszközöket olyan módon fektessük be, amelyek jó eredményeket hoznak. Az összes meglévő belső piaci korlátot le kell bontanunk, eh, hiszen ezek kevésbé hatékonyá teszik a határokon átnyúló együttműködés. Talán Sánchez asszony bevezethetné ezt az európai kondicionalitást és az egységes piac reformjában újfajta megközelítés lesz, és akkor lehet például a kórházak, a szociális szolgáltatás, a rendőrség témája, amelyhez a határok menti együttműködés olyan nagy mértékben hozzájárulhatna. Aztán egy másik gondolat, kis dolgokra is koncentrálni kellene, olyan dolgokra, amelyek akadályokat jelentenek a programoknak, a határmenti programoknak. Lambert említette ezt a 100 kilométert, aztán a különböző támogatási intenzitást, amelyek különbözőek a különböző tagállamok között, aztán a jogosultság olyan, olyan fellépésekre, amelyek valóban a határmenti problémákkal foglalkoznak. Tehát bármilyen pénzegyi tervezési eszköz, amelyekből sok lesz a jövőben, hozzá kell, hogy igazodjon a határmenti határokon átnyúló együttműködéshez. Lambert és Kacsiaszka asszony említette a külső határokat, az IPÁT, a PMPI-t, eh, eh, tehát eh, azokat a rendszereket, amelyek ezeket a politikákat megvalósítják. Tehát amikor elkészítjük ezt a jelentést, akkor ezekkel a kérdésekkel mind foglalkozni kell, hiszen ezek befolyásolják majd ezt a szakpolitikát, a jövőbeli kialakítását. Most nem beszélünk még a finanszírozásról, hiszen egyrészt ez nehéz lenne most, azon kívül a következő több éves pénzügyi tervvel kapcsolatban is függ ez, és a regi bizottságban foglalkozhatnánk azzal, hogy a kohéziós politikán belül ezt a, ezeket az alapokat növeljük, hiszen itt világosan látszik az európai hozzáadott érték, és 50 százalék az csak kis része lesz a kohéziós politikának. Fontos a kritikus tömeg és ezt valóban növelni kell ahhoz, hogy hatékony legyen ez a politika. Most Sánchez asszonynak átadom a szót, hogyha szeretne még megjegyzéseket hozni. Ma nem hozunk döntést, mert a jelentés tervezetben január végén foglalkozunk ezzel, hogyha kész addigra Sánchez asszony, tehát akkor most Sánchez asszony a szó, és utána szavazunk, és akinek kell, az hagyja el a termet. Köszönöm szépen, elnök úr, azt, amit mondott. Ön azt mondta, hogy ez a jelentés és ezek a stratégiák, ez nagyon fontos szerepet játszanak a jövő szempontjából a kohéziós politika egy részével kapcsolatban. Az eszmecsere alapján azt mondhatom, hogy nem kételkedik semmi a terület, senki a területi együttműködés hozzáadott értékéről a, azok a képviselők, akik ott helyben megérik ezt az együttműködést, ezt bizonyíthatják. Nyilvánvalóan vannak még akadályék, épp ezért javaslatokat tenni, kell tenni, hogy hogyan tudjuk ezeket az akadályokat megszüntetni. Vannak fontos témák, ahol a, amelyekről a helyi képviselőkkel, hatóságokkal kell beszélni. A jelenlegi eszközök, amelyek lehet, hogy eredményesek, de amelyeket nem használnak fel, és mondta ön is, hogy a jövőben a hatékonyságra kell helyezni a hangsúlyt, és ezt valóban meg kell tennünk, és erre megvannak az eszközök ma is. És nyilvánvalóan a finanszírozás, vagy a különböző finanszírozási módok fontos kérdések lennek, attól függ, hogy milyen felépítése lesz ennek a politikának. Amikor a költségvetést végre eldöntötték, akkor itt majd a mennyiségekről, az összegekről beszélhetünk, és a területi együttműködésnek a témáját mindenütt védeni kell. Aztán hallottam a makrorégiókról is, azt hiszem, hogy ennek is alapvető vitának kell lenni. Meggyőződésem, hogy ezt nem szabad rákényszeríteni a régiókra, ez csak egy további eszköz lehet Európa bizonyos régiói számára, és a jelenlegi jogszabályokkal meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk ezt a politikát tovább alakítani. Nos, a lehetőségek nyitottak, és én is nyitott vagyok az önök javaslatainak, javaslataira, és a jelentésedben is ezeket figyelembe fogok venni. Még van időnk márciusig, de nagyon örülök, hogy ilyen sok konkrét javaslat volt, tehát el kell ezekről gondolkodnunk, nem kell elsietni. Köszönöm szépen, tehát Köszönöm eh, Giergo Ramirez és Rick Sapi professzoroknak, hogy eh, megtartották előadásukat. És Mári Teréznek is köszönöm. Most pedig akkor jön a szavazás. Um, dear colleagues. Kedves kollégák, ellenőriznünk kell, Imádom ezeket az utolsó pillanatos listákat. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Szeretném ellenőrizni a szavazókártyákat. Teszteljük. Jó, kérek mindenkit, hogy vegye elő mindenki a szavazókártyáját. Igen, és akkor most megnyitottuk a rendszert, most megnyitottuk a szavazást. Most lezárom a szavazást. Működik? Igen, de nem jelenik meg az eredmény a kijelzőn. Ö, meg, csak megjelenik. Igen, na most megvan. Jó, akkor működik. Kedves kollégák, ha mindenki készen van, akkor kezdhetjük is. Jó, megvárok mindenkit, ha még nem, de kérem, hogy igyekezz. Igen, na, akkor be van állítva, ugye? Igen. Kérdezem, kezdhetjük a szavazást? Igen? akkor a, a 11-es ponttal kezdjük, a GDP nélenés túl a haladás mérése egy változó világban. Nagyon nehéz uh, folyamat volt elé, itt kompromisszumra jutni, ez amúgy is egy fájdalmas folyamat. Itt hét kompromisszumban maradtunk. Uh, két garnitúra, uh, kétszer hét kompromisszumban maradtunk és valószínűleg egy kicsit lassabban fog menni a szavazás azért, hogy biztonságosan le tudjuk ezt vezényelni. Az egyes módosító ki támogatja, ki van ellene, akkor ezt elfogadtuk, akkor az a raportőr által beterjesztett első kompromisszum ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk senki nem kívánja az ellenőrzést, úgy látom, na akkor nézzük, ellenőrizzük. Az egyes kompromisszum, amit a, a jelentés előadója terveztet be, ezt akkor ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, és elutasított elfogadtuk 24-14-el. Eh, És akkor most tovább megyünk az EPP ALDE ECR eh, kompromisszum. Ki van e, e mellette? Ki van ellene? Tartózkodások. Úgy gondolom, hogy egyértelműen elfogadtuk. Elfogadtuk. Akkor a kettes számú kompromisszumra mm, lépünk át. Ki támogatja? Ki van ellene? Ta- tartózkodás, akkor ezt is elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodások, ezt viszont elutasítottuk. A politikai frakciók, a hármas kompromisszuma ki van mellette, ki van ellene, tartózkodások, akkor ezt elfogadtuk. Akkor most tovább megyünk a 22-es módosítóra. mellette, 22-es módosító ellene, tartózkodások, jó, ezt elfogadtuk. Akkor most a négyes kompromisszumra megyünk, a raportőr által mellette, ezt két részben szavazunk, tehát első rész, a jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Második rész, ki, mell- ki van mellette, ki van ellene, tartózkodások, ezt pedig elutasítottuk. A politikai frakciók négyes kompromisszuma, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodások, akkor ezt elfogadtuk. A 33-as módosítóra, elnézést 36-osra lépünk, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, akkor elutasítottik. Most akkor a 36-ost ellenőrizzük, jó? Most megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk 22-17 tel szemben. És akkor az ötös kompromisszum az előadó által előterjesztve mellette ellene tartózkodások, akkor ezt elutasítottuk. A politikai frakciók kompromisszuma ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. Akkor most a 49-es módosítóra ugrunk, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodások, akkor ezt elutasítottuk. Akkor a hatos kompromisszumra ugrunk, a raportőr kompromisszuma ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, akkor ezt elutasítottuk. Kompromisszum hat a politikai frakciók részéről mellette, ellene, tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk. Akkor a kompromisszum 7-hez ugrunk, akárhol is legyen az. A kompromisszum 7, hogyha megtalálták, kedves kollégák, az előadó által ki mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes kompromisszum a frakciók részéről, ki van el mellette, ki van ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. A 91-es módosító következik, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 92-es, ki van mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk, úgy látom. 93-as, ki van mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. És akkor most a végső szavazás elektronikusan, most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk 36-tal három ellenében, 36 szavazat három ellenében. Spassky kolléga kéri a szót, úgy látom. Nincs önnél a szavazókártya? Esetleg, hogyha a mikrofont használja a kolléga, nem halljuk különben. Elnök asszony, nincs nálam a szavazókártyám. Mondtam, hogy nem tudunk itt visszamenni, de a legközelebbi szavazáson, és akkor most Van Distelrooy úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni mindenkinek és gratulálni ez a szavazáshoz. A jelentéstevőnek ez van kérdésem. Ezt is figyelembe fogja venni, vagy pedig uh, még ezt uh, újra válaszolatok, elnök asszony? Uh, beszélhetek? I- igen, természetesen. Igen, kedves kollégiak, én a nevemet nem adom tovább ehhez a jelentéshez, sajnálom. Uh, az elfogadott kompromisszumos módosítók, ugyanis nem abban a szellemben vannak, amelyeket az új mutatókkal kapcsolatban kialakítottunk. Tehát a véleményből a nevemet visszavonom. Szeretne még más hozzászólni ez a kérdéshez? Parancsoljon. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én hibáztam. Én ellene szavaztam ennek a jelentésnek. Tehát az én szavazatomat a negatív szavazatokhoz adja, kérem hozzá. Jó, megtettük, mondja az elnök. Van-e még más megjegyzés? Szeretném megjegyezni, Parancsoljon! Elnök asszony, elnézést kérek, de a szavazó kártyámat nem tudtam magammal hozni, és ezért kérem, hogy jelen pillanatban már hozzák nekem, hogy kézjellel szavazhassak ez alatt a szavazás alatt. Without... Tehát akkor három embernek nincsen szavazókártyája akkor a záró szavazásnál, eh, ha egyetértenek vele, akkor hozzáadjuk ennek az három embernek a szavazást, szavazását az, az elektronikus szavazásra. Tehát akkor egy ellene volt, ugye? Akkor a másik kettő mellette, Heil úr mellette, jó. Tehát akkor ezeket, hogyha nincs ellenvetés, akkor a záró szavazáshoz ezt hozzátesszük. Most pedig azzal a helyzettel kapcsolatban, hogy a jelentéstevő ö, visszavonja a nevét, az egyetlen megoldás, ha jól tudom, a jogi, jogilag lehetséges megoldás az, hogy a bizottság e, elnökének a nevét tesszük a jelentés elejére, és a jegyzőkönyvbe egy magyarázatot fűzünk ehhez a jegyzőkönyvben és hogyha valaki nem akar hozzászólni, akkor áttérünk a 12-es jelentésre, amely Bostináró úrnak a jelentése a Fekete-tengeri stratégiáról. Elkezdhetjük a szavazást? Mindenki készen áll? Nos, kezdjük akkor az egyes kompromisszummal mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum, bocsánat, még meg kell találnom, mellette hármas, lambar, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrözzük a tízes módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 20 mellette, 20 ellene, tehát akkor elusatva. Ugyanis többségre van szükség ahhoz, hogy elfogadott legyen. Most akkor a kollégák, akiknek nincs kártyája, Uszbaszki úr ellene, tehát akkor 21 ellene, 20 mellette, akkor a másik kolléga is ellene, tehát akkor 22, tehát azok számára most akkor nem sikerült, akik szerették volna elfogadni. Nos, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenkilences módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás nem tudom, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom, 22 mellette, 15 ellen elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mozdosító ellene, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 43-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tehát a 44-est elutasítottuk. Megnyitom a szavazást. lezárom. 22 mellette, 15-en ellene, tehát elfogadtuk. Akkor én az elektronikusan szavazunk mellette. Megnyitom a szavazást. Nem mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 37-en mellette egy ellene, egy tartózkodás. Gratulálunk. Bostináró úrnak. A záró szavazás a három kolléga mellette szavaz? Ugye? Igen, köszönöm. Most jön a 13-as napi rendi pont, amely Filiz Hakeva Hűzmanova asszonynak a jelentés a szolgáltatási irányel végrehajtásáról. Kezdhetjük a szavazást? Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító, két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences módosító két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás azt, hittem elutasít, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Tehát a 9-es módosító második részét még megint van szavazást. Lezárom a szavazást. 20, 27-en ellene, tehát akkor elutasítva hármas kompromisszum mellette. Jó, még az előzőnél plusz egy volt mellette. Nos, hármas kompromisszum mell ellene, mellette, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító, nem, bocsánat, a 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És akkor most 41-el, 41-el, 41 szavazattal, kettő ellenében és egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. És akkor most a 14-es pontra térünk rá, iparpolitika, Francesco de Angelis véleménye. Egy, bocsánat, egy kicsit lassabb vagyok. Az egyes módosítóról szavazunk, mellette ellene, akkor most ellenőrizzük az egyes módosítót, most megnyitom a szavazást. ugye 22, 22 mellette 20 ellene, tehát elfogadtuk. Következő, mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. A hármas módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. Ötös módosító mellette, ellene tiltakol tartózkodás elutasítva, hetes módosító mellette, ellene tartózkodás nem tudjuk, akkor a ható, hetes módosítóról ellenőrző szavazást végzünk. Lezárjuk. 23 mellette 20 ellene. Szeretne valaki hozzátenni szavazatot, aki kártya nélkül szavaz? Nem? Jó, akkor ezt elfogadtuk. Jó, akkor a kettes kompromisszumról szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 14-es módosítóra ugrunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor nem tudjuk, jó, akkor megint ellenőrző szavazás következik, most megnyitom a szavazást. Tehát a 14-es módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 16 ellene. Hát akkor gyalázat, hogy ezt nem láttuk. A 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellette ellene ta, nem tudom, akkor elnézést, akkor most a 21-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Akkor most lezártuk a szavazást. 22 mellette, 20 ellene. Kérdezem azokat, akiknek nincs szavazókártyája, hogy kívánnak-e mondani valamit. Nem, akkor elfogadtuk. 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 23 mellette, ellene tartózkodás mm, ellenőrizzük kollégák. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Tehát 23-as módosítóról nyitom meg most az elektronikus szavazást. Lezártam, és 30 13 ellenében elfogadva, 24-es módosító mellette, ellene. Nekem úgy tűnik, hogy, uh, nekem úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőriznünk kell, Lamberrel ne haragudj. Tehát Megnyitom. 24-esről szavazunk. Most meg van nyitva a szavazás. Lezártam a szavazást. 22 mellette, 21-et. Hát ugye, hogy nem láttam én ezt? Nem is értem. 25-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. 30-as módosító mellette, ellene tartózkodás, e, ezt megint ellenőrizni kell, tehát a 30-as módosítóról az elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 13 ellene. Akkor 31-es módosító mellette, ellene. Tartózkodás. Nem vagyok benne biztos. Most már lassan elvesztem az ítélő számoló képességemet. Ellenőrizzük a 31-est. Megnyitom a szavazást a 31-esről. Lezárom a szavazást. 28 mellette 15 ellenében, akkor elfogadtuk. 33-as, ahol szóbeli kiegészítés, szóbeli módosítás Dangeris által, senki nem ellenzi, tehát akkor így ezzel együtt szavazzunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es módosító mellette, ellene, elu, tartózkodás elutas megszavazva. Kompromisszum 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os 36-os mellette Nem, ugye a 35-ös az okafogyottá válik, hogyha a négyest a 30, nem a 35-ösről szavazunk, a, de akkor a 36-os nem. Igen, tehát a 36-osról szavaznunk kell. 36-os mellette, ellene, tartózkodás. Jó, akkor ellenőrizzük a 36-os módosító szavazását, amit megnyitok. Bezárok. És 23 mellette, 21 ellene. Ha senki nem akar további szavazatot hozzátenni, akkor ez elfogadtuk. És akkor ugrunk a 41-esre mellette, ellene tartózkodás, nem tudom. Gyorsan ellenőrizzük ezt is, tehát a 41-est ellenőrizzük, szavazás megnyitva, lezárva, és 25 mellette, 18 ellenében elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a 46-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk, tehát 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodás, jó, akkor a 49-esről ellenőriző szavazást tartunk, megnyitottuk a szavazást, Lezárjuk most az ellenőrző szavazást. 27-16 ellenében elfogadtuk. 50-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es, amihez Texera általi szóbeli ki módosító van, jó, akkor a módosítással együtt a 51-es mellette ellene tartózkodás akkor elfogadtuk. Jó, és akkor záró szavazás elektronikusan, megnyitottuk az elektronikus szavazást. Lezártuk a szavazást. 40 szavazattal egy ellenében két tartózkodás mellett gratulálunk De Angelis kollégának. Ezt elfogadtuk. És akkor most Kedves kollégák, van egy javaslatom. Fél órával idő előtt vagyunk. Most lehetne a koordinátorok ülése, és akkor, ahol, ahogy terveztük, akkor 5 óra 15-től lehetne a az eszmecsere, tehát a, ha a koordinátorokat nem vonja el a figyelmüket a szomszéd, Lambert, tehát a koordinátorokhoz szólok most, mondja az elnök asszony. Azt javasoltam, hogy a koordinátoroknak, ugye mert fél órával hamarabb végeztünk, akkor a koordinátorok nak akarnak szünetet, vagy pedig inkább legyen most a koordinátorok ülése ebben a fél órában. Kedves uh, regi szakbizottsági tag, kérek mindenkit, aki nem koordinátor, mindenkinek el kell hagynia a termet egy fél órára, és mindenkit várunk vissza negyed, hatkor pontosan, tehát akkor most megkezdjük a koordinátorok ülését. Kedves kollégák, két percet adok mindenkinek, aki nem koordinátori minőségében van itt, hogy hagyja el a termet. És várok mindenkit vissza 5 óra 15-kor. Köszönöm szépen!